a hozzászólással lezárjuk az egyperces hozzászólásokat, most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, ami Angelili asszony jelentésének rövid ismertetése a nők életkorhoz kapcsolódó betegségének megelőzése tárgyában. Megadom az előadónak a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Maga a jelentés a, szol, a generációk közötti szolidaritás és az aktív időskor évéhez kapcsolódik. Tulajdonképpen ebben az évben az aktív időskornak prioritássá kellene válnia minden egyes tagállamban. Hogyha megnézzük a demográfiai változásokat, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a várható élettartam, és folyamatosan növekszik a 65 év fölöttiek aránya ebből több mint 50 millió nő. Ami az öregedést és a nemeket illeti, a nők aránya folyamatosan növekszik az idősebb generációkban. A 80 év felettieknél a népesség egészére vetítve 31% nő és 1,6% férfi. A nők tovább élnek, mint a férfiak, így nagyon sokszor a nők egyedül maradnak, illetve krónikus és súlyos betegségekben szenvednek. Ezért az idősebb nők életminősége rendkívül leromolhat utolsó éveikre nézve. Megemlíteném a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, amelyeket nagyon sokan férfi betegségnek tartanak, pedig ezek nem azok. A légzőszervi betegségek, a rák, a cukorbetegség, az izom- és csontrendszeri betegségek, a degeneratív betegségek és a depresszió szintén nagyon sok nőt érintenek időskorban. Ezeknek a nőknek ráadásul sok esetben nagyon nehéz az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférniük. A prevenció nem megfelelő, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés szintén nehézkes. Nehéz egyszerűen bejutni a szakorvosokhoz, nagyon hosszúak a várólisták. Ezek az elemek mind ahhoz vezetnek, hogy az idősebb nőket egyszerűen elkedvetlenítik attól, hogy egyáltalán orvoshoz forduljanak. Nagyon sokan közülük ráadásul egyedül élnek, ez még inkább megnehezíti a különböző szolgáltatáshoz való hozzáférésüket. Ezek a nők különösen kitettek a szegénység problémáinak is. 24,5%-a a női társadalomnak tulajdonképpen veszélyeztetett a szegénység szempontjából. Mindez abból is adódik, hogy a nők eleve 17%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, tehát a nyugdíjuk is kevesebb. Sok esetben a nők a karrierjük és a családélet összeegyeztetése miatt választottak egyszerűbb állásokat, amelyekhez ugye alacsonyabb fizetés és alacsonyabb nyugdíj is társul. A nők tehát tovább élnek általában, mint a férfiak, ugyanakkor kevesebb nyugdíj áll a rendelkezésükre. Jó lenne, hogyha a különböző a nőkkel és az idősekkel foglalkozó intézetekben rejlő szinergiákat ki tudnánk használni, mind európai, mind pedig tagállami szinten, hogy a nőknek és általában az idős embereknek megfelelően aktív időskort tudjunk biztosítani. A minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés rendkívül fontos, különösen a krónikus betegségek esetében. A megelőzésre is komolyabb forrásokat kellene fektetnünk, hiszen így tovább maradhatna jó egészségben az idősebb lakosság. Általános, gyakori, illetve adhok szűréseket is el kellene végezni a legveszélyeztetettebb kategóriákban, azokra a betegségekre nézve, amelyek a leginkább fenyegetik ezeket az idős embereket. Természetesen a megfelelő életmód, a jó táplálkozás, a dohány és alkoholmentes életmód, illetve a rendszeres mozgás is nagyon fontos. A WHO adatai szerint a dohányzó nők aránya 12%-ról 20%-ra fog nőni 2025-re. Az is fontos lenne, hogy a nők aktívabb szerepet tudjanak játszani a társadalomban, hiszen a társadalomból való kizáródás szintén depresszióhoz vezet. Köszönöm szépen, Angelili kolléga. Most áttérünk a spontán hozzászólásokra. Öt hozzászóló jelentkezett. Luhan úr kap elsőként szót. Vielen herzlichen Dank. Dintre cei aproximativ 600.000 de Köszönöm szépen. A 600 ezer európai között, akik a szklerózis multiplexel küzdenek, a többségük nők. Ez az egyik legelterjedtebb degeneratív betegség. Az egyik fő oka a nem traumatikus mozgásképtelenségnek az idős nőknél egy írott anyagot készítettem ezzel. Az Európai Bizottságnak segítenie kellene, hogy az ellátáshoz azonos módon férjenek hozzá, illetve a betegségben szenvedők azonos lehetőségeket kapjanak. A bizottságnak támogatnia kellene a komparatív tanulmányokat is ebben a, ezen a területen. Fontos lenne, hogy az szakképzett nővérek dolgozzanak ezen a területen, és a, a diploma azonosság is megvalósuljon, és minden országban össze kellene írni az ilyen eseteket. Köszönöm szépen, Tika asszony. Herr President, Mr. Commissioner. În contextul anului european al îmbătrânirii... Elnök úr, biztos úr, A generációk közötti szolidaritás és a tevékeny időskor európai éve a 2012-es év, tehát egy sokkal pozitív megközelítést kellene alkalmaznunk az idősebb személyekkel szemben, és jobban meg is kellene ismernünk őket. Jó lenne, hogyha az európai polgárok jobban ismernék az időskort és az időskorral járó problémákat. A 65 év fölötti nők 75%-a egyedül él, és közöttük minden tizedik illetve elnézést az európai háztartások közül minden tizedik olyan háztartás, ahol egy egyedülálló nő él. Ez különösen vonatkozik a vidéki régiókra, ráadásul ott még további problémák is adódnak, mert a szolgáltatásokhoz is nehezebb hozzáférni. Köszönöm szépen, Vertman kolléga. Elnök úr, kedves kollégák, Európa az alacsony születési ráta miatt és a magasabb várható életkor miatt egy folyamatosan öregedő népességekkel szembenézzen. A WHO szerint 65 év fölött öregnek kell tekinteni mindenkit. Európa, az Európai Unióban egy nagyon nagy ellenlőtlenség mutatkozik ezen az életkoron a nők és a férfiak aránya között. A nők a várható életkor területén megelőzik a férfiakat, és emiatt aztán az időskori betegségeknek is sokkal inkább kivannak téva. Éppen ezért nagyon is logikus, hogy megfelelő információs stratégiákat, tájékoztatási stratégiákat találjunk ki, hiszen az inaktív örekedésnek a költségeit nem csak a nőknek kell megfizetniük az egészségük elvesztése révén, hanem nyilvánvalóan a társadalomnak is a szociális és egészségügyi kiadások által. Köszönöm szépen! Most Danuta Jazowiecka kap Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, niemal powszechna jest wiedza, że kobiety żyją... Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak, azt viszont nem mindenki tudja, hogy a nyugdíjazás után nagyon sok nő rosszabb egészségnek örvend, mint a férfiak. 65 éves kor fölött a nők sokkal nagyobb arányban lesznek áldozatai az időskorra járó betegségeknek, mint a férfiak. A kormányok folyamatosan növelik a nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy hogyan is élnek az idős emberek, és a kormányok nem próbálnak feltétlenül segíteni ezeknek az embereknek, és nem is tudnak felkészülni az európai polgárok arra, hogy megfelelő időskort élhessenek meg. Itt mind fizikai, mind mentális egészségről beszélhetünk. Ez különösen igaz a nőkre. A nők szinte kettős diszkriminációt kell, hogy átéljenek, mert tovább élnek, ugyanakkor kevesebb pénzből, kevesebb fizetésből kell megélniük, és többször esnek betegségek áldozatává, úgyhogy Angeli asszonynak gratulálok. Köszönöm szépen, Miroslav Mikolasik kapszót. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr az egészséget eh, össz, eh, és a kor összefüggnek, de nem csak az, az a nők tovább élnek, mint a férfiak, mindazonáltal a mi kötelességünk, hogy jó egészséget biztosítsunk nekik is időskorukra. Nem csak megfelelő jó terápiákra van szükség, jó diagnosztikára, jobb oktatásra, hogy azért, hogy a nők kihasználják mindazon lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak. Vannak országok, ahol például a rákszűrés rendelkezésre áll, viszont az emberek, még, a nők mégsem mennek el a rákszűrésre. Mindenütt megteremtettük ezeket a lehetőségeket, mégiscsak a nők mindössze 20%-a alkalmazza ezeket a szűrővizsgálatokat, ami sajnálatos, mert ezzel nagyon sok rossz betegség megelőzhető lenne. Szájjal. Köszönöm szépen, Eszaja Szari asszony kapszott. Puhemies, terveenä ikääntymisen teemavuonna on... Köszönöm szépen, elnök úr! Idén nagyon fontos, hogy a odafigyeljünk a megelőzésre, azon betegségekre, amelyek a nők öregedésével függnek össze. A nők tovább élnek, mint a férfiak, de nagyon gyakran a nők sokkal nehezebb körülmények között élnek, gazdasági okok miatt, és ezért nehezebben tudnak hozzájutni az orvosi ellátásokhoz. Az anyasági szabadságok és egyebek gyakorlatilag a nőknek a nyugdíját támadják meg, ezért nyugdíjas korukban alacsonyabb nyugdíjjal rendelkeznek, mint a férfiak. Ugyanakkor gyakran a nőknek kell ellátniuk is az idősebb családtagokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelően odafigyeljünk erre a témára, a nők öregedésének kérdésére és a nők szegénységére is. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kérem a megértésüket, hogy további hozzászólásokat a spontán hozzászólások keretében már nem tudok megengedni. És most megadom Tonio Borg biztosnak az első plenáris ülésbeli hozzászólásához a szót. Még egyszer üdvözöljük itt a plenáris ülésünkön. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót olaszul mondanék Angelina asszonynak. köszönöm a jelentéstevőtnek ezt a rendkívül részletes jelentést, ami mindenképpen hozzá fog járulni az erőfeszítéseinkhez, amelyek a célja, hogy javítsuk az európai állampolgárok egészségi helyzetét, ezen belül pedig különösen a nők egészségügyi helyzetét. Hozzá szeretném még tenni, hogy nagy mértékben osztom azokat az aggodalmakat, amiket ön hangot adott jelentésében, és ami kitér olyan pontokra, amelyekkel kapcsolatban jobban tudunk és kell teljesítenünk, és innentől angolon. A jelentés egyértelművé teszi, hogy vannak olyan betegségek, amelyek főként a nőket érintik, például a csontritkulás, aminek sokkal gyakoribb az előfordulása a nőknél, ugyanígy az Alzheimer kor vagy a depresszió. Ugyanakkor a különböző érrendszeri megbetegedések és a tüdőrák is növekvő, növekszik a nők körében. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel a jelenlegi helyzettel megfelelően foglalkozunk a nemeknek az egyenlősége az egészségügyben is meg kell, hogy valósuljon. Ez benne is van az egészségpolitikánkban. A biztos nagyon is elkötelezett ezen a területen, a krónikus betegségek és az öregedés területén. Öregedő társadalomról van szó, de ez különösen nagy kihívást jelent az egészségügyi ágazatnak. Ahogy mindenki elmondta, az európaiak tovább élnek, ugyanakkor átlagban 25%-a a, a, a nők rossz egészségi körülményekben között érik. És a, ez azt is jelenti, hogy a nők tovább élnek, de tovább is szenvednek a krónikus betegségektől. Ez nem elfogadható, és az sem elfogadható, hogy ne tegyünk semmit végig kell gondolnunk, hogy a krónikus betegségek azok elkerülhetetlen járulékai az öregedésnek. Tehát nagyon sokat nem lehet tenni, de ezért a krónikus betegségek hatásait kellene csökkenteni. Természetesen nem minden betegség előzhető meg, de a leggyakrabban mégiscsak. A tagállamok és az Európai Unió is sok mindent tehet annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsen, hogy az emberek megfelelő választásokat tegyenek életük során az egészségük érdekében. A nők és férfiak egész e, életének azonossága 2010 e, és 15 között megjelenik az egészségügyi politikában is. Elsődleges, hogy e, megfelelő felméréseket végezzünk arról, hogy a különböző politikák és rendelkezések hogyan érintik az egyes nemek egészségügyét. És fontos, hogy a nemek kérése megjelenjen az Európai Egészségügyi Stratégiában is, és különösen például a dohányzás és a rák összefüggésében. És fontos itten az Európai Innovációs Partnerség is az egészséges örekedés érdekében. Ez a partnerség lehetővé teszi, hogy közös erőfeszítésekkel és forrásokkal dolgozzunk. Már eddig is láttuk a különböző szereplők, akcióterveket készítenek, amelyeknek középpontjában az innovatív tevékenységek és a korai diagnózis, a felismerés áll ami a, segíti az aktív öregedést és az egyedül való aktív életet. Ezen problémák közül azokat külön oda kell figyelni, főként a nőket érinti különböző területeken, és különböző megközelítésekkel kell fellépni, például a megfelelő táplálkozás, a fizikai aktivitás, az alkohol és egyéb káros anyagoknak a mellőzése és a dohányzásról való leszokás. És általában véve a dohányzás kerülése Egyre több a nő, aki dohányzik, és különösen a fiatal nők körében vannak egyre többen. Ez meghatározza az egészségügyi kilátásokat, és ezért fontos ezen a megelőzési munkánk során is ezekkel a jelenségekkel foglalkozni. Tehát egyetértek abban, hogy egy nemi szempontból is meg kell közelítenünk a, lehetőség, a kezelés lehetőségét, és a különböző igényeket, magatartásokat külön kell kezelni nők és férfiak esetében, többek között az érési rendszeri megbetegedések megelőzése kerületében is. Továbbra is egy, azon fogok dolgozni, hogy a merrák és a méhnyakrák, valamint a vastagbélrák megelőzése, szűrése elterjedtebb legyen. Köszönöm. Le A szavazás holnap 12-kor lesz a vitát követően. Most pedig Arias Echeverria úrnak a jelentése következik a digitális egységes piac kiteljesítéséről, és megadom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen.